és értékelési keretek. Hogyha nemzeti stratégiákat nem fordítjuk le specifikus középtávú végrehajtású tervekre, műveleti programokkal, projektekkel és beavatkozási pontokkal helyi szinten, a monitoring és értékelési kereteknek nincsen igazából értéke. A nemzeti stratégiákat helyi szinten kell kialakítani, operatív módon nemzeti végrehajtási tervekkel, amelyek célpontokat és végrehajtási kereteket határoznak meg, éves szintre lebontva. Kapacitás is szükség van, hogy a változások megtörténjenek, és a munka elinduljon. Ezt különböző módokon próbáljuk előmozdítani, helyi intézményekkel együttműködünk, hogy a tudatosságot fokozzuk, azzal kapcsolatosan, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a roma népesség tagjai. Területi fókuszban dolgozunk, beavatkozásokat alakítunk ki olyan helyszíneken, ahol nagy az aránya a roma lakosságnak. Az operalizációt, elnézést, Szantanaglu asszony, vág közbe az elnök. Még mielőtt elkezdte, talán el kellett volna mondanom, hogy legalább hatan vannak még, akik várnak a fel megszólalásra, és 12 órakor szavaznunk kell, ez egy nagy kötöttség számunkra hiszen nagyon sok képviselő pontosan erre jön majd ide, úgyhogy én azért, kérni, ezért kérném, hogy tartsa szem előtt, hogy esetleg próbálna rövidebben beszélni, vagy összefoglalni a mondandóját, hogy a többieknek is maradjon idő, és a többieknek is szeretném felhívni a figyelmét, hogy 5 percnél több nem áll rendelkezésükre. Köszönöm elnök úr, már csak egy-két percre van szükségem, majdnem a végére értem a mondokámnak. Lehet, hogy egyszerűen összefoglalom azt, amit el szeretném mondani szeretnénk rámutatni, hogy lehetséges a változás, hogy ezt végre lehet hajtani, és rá szeretnénk mutatni, hogy az humán fejlesztési előnyei a romák integrációjának óriási jelentőségűek. A, mindannyian részt veszünk ebben a munkában, és biztos vagyok abban, hogy néhány év múlva már visszatekinthetünk büszkén az eredményeinkre. Köszönöm. Végig is. Köszönöm szépen, hogy így hozzájárult a gyors haladáshoz, és kérem a többi résztvevőt, hogy adják elő a prezentációjukat. A Világban képviseletében a következő előadónak adom meg a szót, kérem, hogy 5 percre szorítkozzon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, kedves vendégek. Számomra is nagyon nagy megtiszteltetés, illetve a Világbank számára, hogy itt lehetek, itt lehetünk, illetve részt vehetünk ebben a folyamatban. Az előttem szóló már említette, hogy az Európai Parlament fontos pilot projektbe fogott bele az Európai Bizottsággal, fontos, hogy adatokat, tanulságokat tudtunk ebből szerezni a romákkal kapcsolatban. Eddig nem létező információkat, adatokat tudtunk gyűjteni. Szeretném elmondani, hogy milyen tanulságokat tudtunk leszűrni. Először is a kísérleti projekt, illetve a háztartásoknál végzett felmérés hihetetlen fontos adatokkal szolgált, mert e közösségről nagyon kevés információnk volt. És ez különösen fontos most válság idején, hiszen lehetővé teszik ezek az adatok, hogy lássuk, hogy milyen szörnyű kombinációja állt elő a mély szegénységnek és a diszkriminációnak, az emberi jogsértéseknek. A második dolog az, hogy sokkoló statisztikák kollégákkal találkoztunk, Johannes az alapjogi ügynökségtől beszélt erről, de hát az összes adat ismertetése két napot venne igénybe, úgyhogy a jelentést részletesen ugye meg fogják majd önök kapni, most csak ízelítőül szolgálnánk néhány mondattal az Európai Parlament kísérleti projektje, illetve a háztartásoknál végzett felmérés fontos tanulságai a kisgyermekkori gyermekelhelyezés oktatás kérdése, a a bizottság a múlt héten erre vonatkozóan fogadott el döntéseket. Van még egy dolog, a kísérleti projekt a mikrohitelekkel, mikrokölcsönökkel is foglalkozott, a romák körében a válság idején ez hasznos lehet. Mi azt találtuk, hogy a, a, a mikrohitel csak a roma közösségek egy részének számára lehet hasznos. Igazából olyan alapvető szükséglete van a legtöbb romának, ami ö, Sokkal hasonlóbb helyzetbe hozza őket, mint a súlyos helyzetben lévő afrikai, latinamerikai, ázsiai országok, fejlődő országok lakosságai, amilyenben vannak, sokkal inkább, mint európai körülmények között. Ezt érdemes figyelembe venni. Arról, hogy a romák hogyan élnek, nos, nagyon fontos eszközökkel lehetne a szakpolitikákat alakítani. Nagyon gyakran elképzelések, előítéletek, benyomások, érzések irányítják ezeket a politikákat, úgy tekintenek ezekre az embereknek, hogy egyfajta rejtélyes közösség megfoghatatlan módon élnek a lakhatás, az oktatás területén azonban igenis vannak megoldások, hogyha nem így vágunk bele a dologba. Nagyon dicséretes, hogy az Európai Bizottság bejelentette, hogy az alapjogi ügynökségen keresztül monitorozni kívánja a nemzeti roma integrációs stratégiákat ezen kívül, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek is nagyon komoly szerepe lehet ebben, felhívást kell intézni a tagállamokhoz, hogy vagy leszámolnak azzal a felfogással, hogy a az Európai Unió tiltja az etnikai alapon felosztó statisztika készítést, vagy pedig gyakorlati munkát kell végezni. Az egyik javaslat az, hogy legyen a szegény közösségekről is egy minta, ami az éves tagállami életszínvonal és jövedelem viszonyok felméréshez kötődik, ugye amit az Eurostat a szakpolitikák alakításához készít évente. tehát hogyan ismerhetjük meg a szegély közösségek életét, a regi és az implement főigazgatóságok egyfajta szegénységi térkép készítésére kérték fel a Világbankot, úgyhogy az idén és a jövő év elején szegénységi térképeket fogunk készíteni, hogy lehessen tudni, hogy hol laknak a szegény emberek. Az utolsó dolog, nagyon izgalmas pillanat ez most a Róma integrációs területen, ugyanis történelmi lehetőség előtt állunk, a strukturális alapok következő időszakában tényleg lehetne eh, áttörést elérni, mert van most politikai szándék az európai intézmények, a tagállami intézmények részéről az integráció eh, érdekében, megvannak az adatok, az országok meg fogják kapni a pénzt, és eh, tegnap óta az országspecifikus ajánlásokban a nagy roma lakossággal rendelkező országok számára konkrét ajánlások születtek a 2020-as célok elérése vonatkozásában. Tehát az integráció kérdése, a befogadás kérdése most már a politikai napi renden előkelő helyet foglal el. Ez utolsó mondatom. Hát önök most a strukturális alapok szabályozását is elfogadják majd. A roma integráció a tanácsban az európai szociális alapra korlátozódott eddig. Az Európai Parlament kezében van, hogy a bizottság javaslatát kibővítsék az ex ante feltételek terén, vagyis, hogy ne csak a szociális alapból lehessen támogatni a roma felzárkóztatást. Köszönöm szépen! Köszönöm, most pedig a harmadik előadás következik az alapjogi ügynökség eh, képességeiről, lehetőségeiről Trapopulosz úr fog beszélni. Köszönöm szépen, megpróbálok olyan röviden fogalmazni, ahogyan csak tudok. Először is a háttérről számolnék be, felvizsgálat, felmérés, monitoring. 2010. szeptemberében az Európai Bizottság eh, felmérés kezdeményezett az európai támogatások felhasználásáról, és most már megbízható gazdasági adatok állnak rendelkezésre. Multidimensionális téma a romák helyzete, integrált humán fejlesztési megközelítésre van szükség, szegénységfelszámolás és emberi jogi kérdések egyszerre merülnek fel. A jogoknak nincsenek tudatában, nem férnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz a romák, illetve diszkriminációval, kirekesztéssel kell szembenézniük. Az alapjogi ügynökség nyolc éves programot készített a bizottság felkérésére a 2020-as stratégia felénél, illetve végén értékelni kell az erőleadást, de ez nem elegendő. A, a tagállamokat támogatjuk, kezdeményeztünk egy ilyen támogatási folyamatot, monitorozó eszközökkel, hogy összehasonlítható adatok érkezzenek, és láthassuk, hogy a tagállamokban mind kell javítani. Ezzel párhuzamosan próbáljuk megérteni azt is, hogy mi működőképes és mi nem. 2013 és 2016 között kvalitatív kutatási munkába kezdünk helyi szinten a polgárokhoz a lehető legközelebb, illetve az önkormányzatoknál, hogy megértsük, hogy mi az, ami működőképes, és mi az, ami javítani kell. Sok szó esett esett arról, hogy lehet-e adatot gyűjteni a romákról, hiszen ők etnikai kisebbség. Lehet-e kisebbségi vagy etnikai adatokat gyűjteni? Persze a második világháború óta Európa a történelmi örökség miatt hezitál. Ugyanakkor pontos adatokra szükség van. Ez alapvető feltétele a célzott szakpolitikáknak az adatvédelem alapjog, de most már megvannak azok a struktúrák, amelyek hatékonyan tudják védeni ezt a fontos alapjogot, és ugyanakkor hasznos információt lehet így gyűjteni az Európai Unió szintjén, a tagállamokban nagyon korszerű a szabályozás, és adatvédelmi biztosok is működnek. Most a felmérésről beszélnék. Nem csak közép-kelet-európai országokban, hanem első ízben nyugat-európai országokban is, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Ilasz, Olaszországban is elvégeztük, és romákat, illetve nem romákat is felmértünk, hogy lássuk, hogy azonos településen milyen különbségek vannak. Ugyanakkor megkérdeztünk helyi önkormányzati képviselőket is ott, ahol a felmérés készült, és ennek az eredményei az idén elkészülnek. Elég sok országra, 11 tagállamra terjedt ki a felmérés, de harmadik országokkal is foglalkozott a UNDP, Nyugat-Balkánon és Moldáviában végzett felmérést hadd mondjam el, hogy hogyan zajlott a nemzeti mintavétel. Ezek a zöld pontok jelzik a különböző országok különböző településeit, ahol véletlenszerűen kiválasztottuk a roma lakosságot, tehát látható, hogy milyen komoly erőfeszítés történt Franciaországban, a mint utazókat tudtuk őket megkérdezni ott, ahol élnek. Itt a korcsoportunk korcsopontokra lebontott ö, grafikont látják, a kék a nem roma, a piros a roma, ö, a népszaporulat szempontjából az iskola előtti kisgyermekkori oktatásra vonatkozóan láthatóak itt az adatok, majd bővebben is beszámolnak róla, de az én országom a Görögországban vesz részt a legkevesebb gyerek a 4-7 éves korosztályban az óvodai oktatásban. Itt olajzölddel szerepelnek a zöldek, a romák és sárgával a nem romák itt látható, hogy a kötelező iskolai időszakban hány roma gyerek jár, hány nem jár iskolába. Görögországban több mint 30%-a a romáknak nem jár iskolába. A 20-24 év közötti felnőttekre vonatkozó felmérés látható, hogy a romák közül hánynak van általános szakiskolai vagy felső oktatási képzettsége ugye nagyon kevésnek, diszkriminációs tapasztalatok, a 2008-as felmérés pirossal szerepel, és látható, hogy nem nagyon javult a helyzet. Elég sok ilyen tapasztalat érte a romákat az EU-ban. Nagyon sok megkérdezett nem is tudta, hogy létezik diszkrimináció ellenes szabályozás, amit elvileg átültettek a nemzeti jogba, ugye? Itt van egy különösen aggasztó ö, kimutatás, amikor a helyi önkormányzatokat kérdeztük meg, hogy tudnak-e arról, hogy a diszkrimináció ellen szabályok vannak hatályban, hogy etnikai faj alapon nem lehet megkülönböztetni. Látható, hogy milyen sok önkormányzat nem is tudott az ilyen szabályozás létéről az EU-ban. Hát összességében azt mondhatom, hogy rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű adat ahhoz, hogy megkezdődjön a romák befogadása. Köszönöm szépen, most pedig a Világbank ismertetőjének második fele következik. De, de Lát úr fogja megtartani a Világbank ismertetőjét. Kérem, hogy ne tartson ezt több ideig, mint 5 percig. Thank you. Thank you very much, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, tisztelt képviselők, hogy meghallgatják azokat az ajánlásokat, amelyek a felmérés végén születtek meg a felmérés eredményeképpen. Megpróbálok rövid lenni, négy fő üzenetet fogalmaztunk meg és ezeket szeretném önöknek is most bemutatni. Az első az az, hogy a kora gyerekkori képzés, illetve gondozás kulcsfontosságú eleme annak, hogy ezt a szegénységi ördögi kört meg tudjuk törni. Egy pillanat múlva láthatják majd a nemzetközi bizonyítékokat, illetve a mostani felmérés által feltárt bizonyítékokat, tehát a szegénység csapdájából ki lehet törni. A második dolog, ami a felmérésből kiderül, az a következő. Kora gyerekkorban nagyon nagy a szakadék, tehát a roma gyerekek teljesen más helyzetben vannak, másképp teljesítenek, sokkal rosszabbul teljesítenek az óvodában is, mint a többi gyerek. És végül pedig nagyon gyakorlati politikai ajánlásokat tudunk megfogalmazni ennek a felmérésnek az eredményeképpen. Az egyik a szülők tájékoztatása, a másik az az, hogy legyenek befogadóak ezek az óvodák, bölcsödék, minden, vegyenek fel kapcsolatot a szülőkkel, és jöjjenek a roma gyerekek ide, aztán pedig még a támogatást is vegyék figyelembe, tehát adjanak a szülőknek támogatást ahhoz, hogy a gyerek óvodába, bölcsödébe járhasson. A negyedik dolog pedig támogassák a szülőket abban, hogy a gyerekeket ösztönözik a gyerekekkel foglalkozzanak fiatal korban. Csak néhány diát mutatnék. A legutóbbi fel, ez a felmérés a Lászát magazin legutóbbi kiadásában szerepel, ahol nagyon jól látható, hogy mennyire fontos ezt a szakadékot megszüntetni. Az alultápláltság, szegénység és így tovább, ugye az élet első éveiben, ha nem sikerül ezt a szakadékot megszüntetni, akkor ez csak egyre nagyobb lesz az élet későbbi szakaszaiban. Tehát ami fontos, az a korai befektetés, a korai odafigyelés, mert ennek nagyon-nagyon komoly eredményei lesznek később. A szegények és gazdagok között hatalmas a különbség, amikor az iskolai oktatási hozzáférésről van szó. A romák helyzetét, hogyha megnézzük globálisan, akkor lehet látni, hogy a szegények és gazdagok közötti különbség kisebb, mint a romák és a többiek közötti különbség. Nem csak a kognitív teljesítményre gondolok a fiatal gyerekek körében, hanem az összes többi feltételre is. Tehát mondom még egyszer, a kulcsfontosságú üzenet az az, hogy korán kell lépni, a korai években kell odafigyelni, mert ez bárhol legyünk a világon, ez hozza a legtöbb eredményt. Részletes adatokat gyűjtöttünk akkor a gyerekkori gondozásról, oktatásról, és az egyik kérdés, ami felmerült, nagyon sokan feltették ezt a kérdést, hogy hát lehet, hogy a romák nem is akarják tanítatni a gyerekeiket. Hát nem ez derült ki a felmérésből. Úgy tűnt, hogy fontosak ezek a szempontok. Minden egyes országban ezt tapasztaltuk a roma szülők számára. Aztán a válság, ugye mindenki ezt is említette, és ez is tükröződik a felmérésben. Andrei kollégám az UNDP-től majd részletesebben fog erről beszélni. Csak nézzék meg itt ezeket a számadatokat hogy mennyi azoknak a családoknak az aránya, akik havonta megtapasztalják az éjséget, ugye 37, 23%-tól szinte 60-ig terjed, és ez bizony az alultápláltságot eredményezi a gyerekek esetében. Például Bulgáriában, Romániában, Szlovákiában is gyerekeknek akár 15%-a még könyvet sem lát otthon, mert nincs otthon könyv. Aztán nézzük meg, hogy hány gyerek járt óvodába például, iskola előkészítőre. Össze lehet hasonlítani a fiatalokat ugyanazon közösségeken belül, tehát hogy kik azok, akik jártak ilyen előkészítőre, óvodába, kik azok, amelyek, akik nem. És láttuk, hogy Csehország vagy Szlovákia példáján nagyon sok fiatal még mindig úgynevezett speciális iskolákba, fogyatékosoknak fenntartott iskolába kerül. Az iskolai felkészítés ezt a szakadékot 50%-ról kb. 30%-ra csökkenti. Tehát azok a gyerekek, akik ilyen előkészítőre jártak, sokkal nagyobb eséllyel fejezik be a középiskoláikat. És ez ugye a későbbi életben fontos, mert aki ezen az úton elindul, az sokkal kevésbé kerül majd olyan helyzetbe, ahol munkanélküli segélyt kell kapnia, és így tovább. A legtöbb országban, és mondom még egyszer, hogy Andrej majd a bizonyítékokat részletesen feltárja, nagyon nagy a különbség az iskolai hozzáférésben, az iskola előtti hozzáférésben. Spanyolország és Magyarország talán jelentheti a kivételt. Ha megnézik, hogy hogyan léptek ezek az országok, a szegény szülőket próbáltak támogatni, még akár pénzösszegekkel is 2009 óta, hogy támogassák a gyerekek óvodai nevelését iskolai előkészítését. Mi annak az oka, hogy nem iratják be a szülők a gyerekeiket az óvodába vagy iskola előkészítő évre? Az egyik leggyakoribb ok az, hogy úgy gondolják, túl fiatal ez a gyerek, tudnak róla gondoskodni otthon a családi környezetben, és ezért gondolják, hogy ők a családban otthon felnevelhetik a e, gyerekeiket. Ez az egyik válasz, a másik pedig az, hogy nagyon drága e, az ilyen előkészítő vagy az óvoda. Ez persze változik országról országra, Magyarországon ez nem igaz feltettük azt a kérdést, hogyha roma óvónők vagy tanárok foglalkoznának a gyerekekkel, és hogyha ingyenes volna, akkor hányan küldenék a gyereküket ilyen előkészítőre, láthatták a adatokat az előző grafikonon. Az oktatási igények. Mit mondtak a szülők? Azt szerették volna, hogy ugyanúgy járhassanak iskolába, és ugyanúgy tanulhassanak a gyerekeik, mint a többségi társadalom tagjai, de közben szerették volna a gyerekeket otthon is tartani. Az egyik intézkedés, az inkluzív iskolai előkészítő, amelyet fel kellene ajánlani, azáltal, hogy a szülők részvételét javítsuk. Több példa van erre egyébként. A harmadik dolog az az, hogy a költségeket próbáljuk meg csökkenteni a szülők támogatása által, illetve a negyedik dolog, hogy az otthon, a gyerekeiket otthon nevelő szülőket támogassunk. Ezek nagyon konkrét dolgok, hogy az embereket tájékoztassuk az iskolai előkészítő előnyeiről, tehát ezeket minden tagállam megteheti. Köszönöm szépen, és most pedig az ENSZ fejlesztési programjának képviselője, Ivanov úr, 5 percben kérem, hogy tartsa meg az összefoglalóját. Köszönöm szépen, elnök úr! Be fogom tartani az 5 perces időt. És hadd kezdjem egy általános felvetéssel, érzéssel. Amikor az első adatelemzést elvégeztük, akkor a kommunikációs tisztviselőkkel sokat beszélgettünk, és azt a kérdést tették fel nekem, hogy melyik a legdöbbenetesebb eredmény, ami ebből a felmérésből kiderült. És hát, hogyha őszintén akarnék választ adni erre a kérdésre, akkor nem az a legmegdöbbentőbb, hogy a romák szegényebbek, mint a nem romák. Nem is az, hogy hosszú, a hosszú távú munkanélküliség jobban érinti őket. Engem nem ez döbbentett meg a legjobban. Hanem inkább az, hogyha megnézzük a sikeres és nem sikeres országokat, akkor a választóvonal az nem a régi és új tagállamok között húzódik, illetve nem az EU-s tagállamok, illetve az azon kívüli tagállamok között húzódik és ezért mondanám, hogy az adatok tulajdonképpen csak a jéghegy csúcsát jelentik, tehát sokkal több mindenről van itt szó, mint amit a jelentés elemezni tud. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a részletes elemzést továbbra is folytatni tudjuk a jövőben, és a grafikonoktól, a bemutatóktól eljutunk odáig, hogy valóban megértjük, hogy mi ezeknek az adatoknak az üzenete. Ez egy nagyon jó eszköz ez az adatbázis, kiderül belőle, hogy mik azok a témák, amikkel valóban foglalkozni tudunk, és mik azok, amikkel nem. A célunk az az volt, hogy változást érjünk el. Volt egy dolog, ami nagyon kidomborodott, Magyarország példáját mutatom, a munkanélküliség. Látható, hogy a munkanélküli romák több mint 41%-a már több mint 5 éve munkanélküli. El tudják képzelni, hogy milyen több mint 5 évig munkanélkülinek lenni? 21% soha nem is dolgozott. Hát azt hiszem, hogy erről sem kell részletesebben beszélnem. Említettem már azt, hogy az EU tagállamokban, illetve az EU-n kívül is hasonló mértékben jellemző az, hogy a romák munkanélküliek. Ha megnézzük, hogy azoknak az aránya mekkora a 15 és 24 éves kor között, akik soha nem dolgoztak, egyedül Magyarországon van 60% alatt ez a szám, az összes többi országban igen nagy ez a százalékos arány, tehát ők folyamatosan következetesen munkanélkül voltak, Hát nyilván nem kell beszélnem arról, hogy ezeknek az embereknek a foglalkoztathatóságára ez milyen hatással van. Hát megpróbáltuk egy picit valahogy élénkebben illusztrálni Horvátország példáját mutatjuk most, a foglalkoztatási lehetőségeket. Nézzék meg a kép bal oldalát. Ugye a roma munkaerőről van szó, amelyet foglalkoztatnak. Jobb oldalon látszik a 49%-os adat, ugye a nem roma társadalom. A nem roma nők aránya egyébként magasabb, mint a roma nőké, úgyhogy ezen is el lehet gondolkodni. Nyilván a foglalkoztatás kihat a család jövedelmére, minden egyes országban lehet látni, hogy a roma családok bevételei kiadásai alacsonyabbak, mint a többségi társadalomban. De nem csak roma családokat vizsgáltunk, hanem a környezetükben hasonló szociogazdasági környezetben élő többségi társadalomhoz tartozó családok helyzetét is megnéztük. És persze ugye nem csak az anyagi helyzetre hat ez ki, van egy úgynevezett deprivációs index, ezt itt a következő grafikonon láthatják, amit a romák és nem romák esetére kiszámítottunk. Látják a fekete vonalakat az EU-s tagállamokban. Az az országos átlag értékeit mutatják ezek a vonalak, tehát hogyha megnézik az országos átlagot a romák helyzetével, státuszával, akkor ugye láthatják, hogy általában a romák kétszer-háromszor vannak rosszabb helyzetben, mint a többségi társadalom. Említették az éjséget, bizony, ez egy komoly probléma, még az EU tagállamokban is ez itt Románia példája, de tipikusan elmondhatnánk ugyanezt az összes többi országra is. A Romániában élő romák 61%-a százaléka már ezt megtapasztalta, hogy éhesen feküdt le, mert nem tudott élelmiszert vásárolni magának. Aztán a szegénységi ráta, ki hol él, 4,30 dollár alatt per nap, vagy 2,15 dollár alatt per nap, a piros és a kék vonal látható, hogy ők romák sokkal inkább mély szegénységben élnek, mint a többségi társadalom. És az utolsó dián látható, hogy milyen migrációs stratégiákat alkalmaznak. Itt a romáknak azt az arányát láthatják, akik úgy gondolják, hogy nincs más lehetőségük, mint hogy elhagyják a hazájukat. Itt a három célország, a szlovákiai romák esetében, az Egyesült Királyságban, Németországban vagy a Csehköztársaságban mennek leginkább. Nem hiszem, hogy ezekről a diákról nagyon sokat kellene még magyarázkodni, vagy ezeket tovább kellene értelmezni, mindenki számára világos a helyzet. Túl, túl kellene lépnünk ezeken a grafikonokon, adatokon, és valamit tenni kellene. Mindannyian tudjuk, hogy mi a romák státusza, mi ennek az oka, és amit tennünk kellene, az az, hogy tessék, akkor lépjünk és cselekedjünk. Köszönöm szépen, most pedig a bizottságonak adom meg a szót a közleményükhez, mielőtt az eszmecserét megnyitom. Ha jól tudom, akkor az igazságügyi főigazgató van itt velünk, Giovanni, Giovanni Toldia. Köszönöm szépen, elnök úr. A, köszöntöm a Libe tagjait, kedves vendégek. Azért vagyok itt mai napon, hogy nagyon röviden elmondjam, hálásak vagyunk az alapvető jogi ügynökségnek, az UNDP-nek és a Világbanknak az erőfeszítéseikért, amelyekkel hozzájárultak a felmérés elkészítéséhez. Nagyon hasznos, tényszerű adatokat gyűjtöttünk, és ezek alapján valós és hatékony politikákat lehet kialakítani. Az Európai Parlamentnek is hálásak vagyunk, hogy támogatták az első kísérleti projektet, amelyen alapult ez a felmérés, és természetesen bár én a bizottság nevében beszélek, azért az ő munkájukért is köszönetet szeretnék mondani a regionális politikával foglalkozó főigazgatóság munkatársainak, hiszen a kísérleti projektet szoros együttműködésben vezényelték le a három említett intézménnyel. A felvérés maga nagyon hasznos eszköz az Európai Bizottság számára, hogy nyomon tudjuk követni a roma integrációs programok hatékonyságát és a diszkrimináció ellenes politikák hatékonyságát tagállami szinten. Nagyon örülünk azt látni, hogy azt látjuk, hogy a felmérés elkészült egy évvel azt követően, hogy a bizottság kihirdette ezt a programot, és felhívtuk az alapjogi ügynökséget, hogy készítse elé elő ezt a kérdőívet, illetve felmérést. A jövőben nagyon fontos eszköz lesz ez, ez a felmérés és annak az eredményei, amikor a tagállamokkal kétoldalú tárgyalásokat tartunk, illetve amikor a tanács keretében közösen tárgyalunk a tagállamokkal, valamint a nemzetközi kapcsolattartó pontok hálózatak keretében ezt nem sokára kialakítjuk a tervek szerint. Múlt héten fogadott el egy közleményt a bizottság, amelyben felmértük a roma integrációs politikáknak az eredményeit azok alapján, az adatok alapján, amelyeket a tagállamoktól kaptunk. Az a tervünk, hogy mind a négy szakpolitikai területen vizsgálódást indítunk, illetve az antidiszkriminációs területen is, és ennek az alapja a felmérés tanulságai lesznek és megállapításai. Természetesen nagyon sokulóak az adatok, azok a valós adatok, amelyeket a felmérés mutat. Nagyon aggasztó ez a kép. Olyan trendekre mutat rá, amelyek romló trendek a legtöbb tagállamban, teljes körű és sürgető fellépésre van szükség, és ez nagyon lényeges, ez a célunk a következő időszakban a tagállamokkal együttműködésben ilyen jellegű intézkedéseket tervezünk. Alapvető jelentőségű, hogy a hathatós intézkedések valódi eredményekhez vezessenek a következő időszakban. Köszönöm szépen még egyszer a három intézménynek a közreműködést, és nagyon nagy reményekkel várjuk a bizottsági közleményre adott visszajelzéseket, illetve a nemzeti stratégiák felmérését, felülvizsgálatát, amikor majd részletesen meg tudjuk ezeket vizsgálni, akár ebben a körben, itt a szakbizottságban és a parlamentben. Köszönöm szépen. Akkor most Gönc asszony következik. Köszönöm szépen. Egyrésztről nagyon örülök, hogy ezt a prezentációt, ezeket a prezentációkat meghallgathattuk, és az adatokra hosszú ideje várunk. Adatok nélkül igazából nem tudjuk nyomon követni, hogy mi történik valójában. És nagy eredmény, hogy már megvannak a stratégiák és a nemzeti stratégiák is. A bizottságtól tudom, hogy nem volt könnyű ezeket mind beszerezni, de minden esetre ezek most jó kiindulási pontot szolgáltatnak. A legfontosabb kérdés bennem felmerülő kérdés az, hogy mi a következő lépés. Jó, hogyha ha azt látom, hogy folytatása következik a dolognak, és további felmérések lesznek a következő években, de még fontosabb a stratégiák végrehajtásának nyomon követése, ez az egyik fontos dolog. És az a benyomás keletkezett bennem a stratégiák tanulmányozása nyomán, hogy néha inkább kívánságlisták ezek, nem annyira stratégiák, konkrét célkitűzésekkel és indikátorokkal. A legtöbb stratégia nem is tartalmazott pénzügyi számításokat arra nézve, hogy milyen forrásokból lehet elérni a célokat. Úgyhogy ezen a ponton kérdésesek ezek a stratégiák. A legfontosabb kérdés, hogy a bizottság hogyan folytatja ezt a munkát, mi történik kín a terepen, és az is fontos, hogy lássuk a valóságot, hogy a valóság megfelele a stratégiáknak. Sokszor azt látjuk, hogy nagy az ellentmondás a kettő között, a stratégiák fényesebb képet mutatnak, mint a, mi a valóság. Az adatok nagyon fontosak, és a jövőben kíváncsian várom, hogy mik a bizottság tervei, a nyomonkövetés tekintetében. Felmerült még egy kérdés az előadók részéről a strukturális alapokkal kapcsolatosan. A jövőben az, az operatív programok lesznek a legfontosabb finanszírozási eszközök a stratégiák finanszírozásában. Ezek szerint a bizottság nagyon fontos szerepet vállal a feltételességek, előzetes feltételes előzetes feltételek teljesülésében, hiszen vannak olyan programok, amelyek inkább további szegregációhoz vezetnek. Éppen ezért a bizottság szerepe kulcsfontosságú lesz, de úgy látom, hogy kezdek kifutni az időből, úgyhogy nem is folytatom. Járok a asszony, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen minden közreműködőnek, akik részt vettek ebben az óriási munkában. Ez még csak a kezdeti szakasz a stratégia végrehajtásában, de azért vannak már most nagyon fontos megállapítások, ahogyan ez elhangzott. A legfontosabb dolgok, amikre gyorsan ki szeretnék térni, a következők. Nagyon fontos, hogy a hat bővítési országgal foglalkoztak, illetve azzal, hogy a tagállamok nem tudtak reagálni az európai parlament múlt évi felhívására az új tagállamok várakozásaink szerint komoly terveket készítenek majd ugyanúgy, mint a 27 tagállam, illetve a jövőben csatlakozó országokról volt most szó. Amint már említette a jelentésében, a négy tematikus területen amelyekre rámutattunk, nagyon lényeges lesz, hogy még részletesebben megvizsgáljuk a megállapításokat, és azt, hogy hogyan tudjuk továbbvinni és tovább részletezni ezt a projektet. Aztán van egy nagyon fontos terület, amelyet megkívánnak vizsgálni a kutatásokban, a módszertani fejezetek kell kapcsolatos ez, a szomszédság és infrastruktúra fejezetekben. A megállapításokat nem találtam a jelentésben, és engem nagyon érdekelne, úgyhogy erről szeretnék hallani. Azt is szeretném tudni, hogy a négy konzorciumi partnerrel, milyen módszerrel, módszertannal dolgoztak, ki felelős a végrehajtásért, és ki a legfontosabb felügyeleti szerv a projektek tekintetében. Az egyik előadó megemlítette a szegénységi számításoknak és vizsgálatoknak a fontosságát. Szeretnénk látni egy teljes európai válságtérképet, amelyre építhetik a tagállamok a stratégiáikat. Ez még eddig nem történt meg. Reméljük, hogy a többi 16 tagállamban is elkészül ez a felmérés, és kiegészül a térkép. Mivel vannak bizonyos korlátozottságok, még egyszer emlékeztetnem kell mindenkit, hogy ez a szegénységi térkép elképzelés, amelyből kiindultunk a munka kezdetén, ezzel kapcsolatosan a parlamenti jelentés világosan kijelenti, hogy a leghátrányosabb helyzetű mikrorégiókban kell, hogy megvizsgálja a gazdasági, társadalmi tényezők legszélesebb skáláját, illetve körét. Nagyon fontos a munkához való hozzáféréssel kapcsolatos adatok, a közszolgáltatások minősége, a környezet minősége, közlekedési infrastruktúra, a jelenlé- közvetben jelenlévő vállalkozások, tehát ezekre vonatkozó adatok, ezek még hiányoznak. Nagyon sok kutatást végeztek az elmúlt 20 évben a romákkal kapcsolatosan, és ma volt az első alkalom, legalábbis számomra, amikor a diszkriminációs témával és összekötötték ezt, az etnikai diszkrimináció etnikai alapokon, ez nagyon komoly kérdés a romák tekintetében. Reding asszony pontosan ezért vizsgálja felül a vonatkozó irányelvet az Európai Parlament kérésére. Emellett azonban a Világbank előadásában az is nagyon érdekes volt, hogy a roma gyerekek nem iskolázottsági, nem beiratkozási arányában azt láttuk, hogy ez a tizedik leglényegesebb terület a diszkriminációban. Tehát mikroregionális tervet kell elkészíteni. Ebben a diszkrimináció nagyon fontos tényező volt, de az adatokat nagyon érdekes látni hogy a korábbi előfeltételezéseink, amelyekre az elmúlt húsz évben akár a tagállamokban is építettük a stratégiáinkat, ezek megdőlni látszanak. Ezért volna hasznos a többi kérdéssel kapcsolatosan is még szélesebb körű kitekintést kapni a gazdasági társadalmi tényezőkkel kapcsolatosan, amelyekről egyébként a jelentés is szól. Köszönöm szépen ezt a munkát, és nagy e, reményekkel tekintünk a jövőben az elő együttműködés elébe. Köszönöm szépen, Járók asszony, még hárman kérik a szót, és szeretnék figyelmeztetni az idő keretek szűkösségére, 12-kor lesz a szavazás, és még egy vita vár ránk egy nagyon kényes kérdésben, az adatvédelem kérdésében a szavazás előtt. Úgyhogy lezárom a hozzászólói listát, és kérem, hogy röviden szóljanak. Danuka asszony következik, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr figyelembe véve, hogy milyen kevés időnk van, röviden fogok fogalmazni. Ismerjük a romákról szóló állásfoglalásunkat, illetve az Európai Uniónak előadója voltam a diszkrimináció ellenes stratégia terén, és úgy gondolom, hogy az, EU, az Egyesült Államok pozitív diszkriminációnak nevezi, mi pozitív fellépésről beszélünk, ez érdekelne engem a roma munkanélküliség felszámolásában a stratégia keretében. Nagyon bízom benne, hogy elvégzik a szükséges felméréseket. Először is bízom benne, hogy az ajánlások tárgyát fogja képezni az ilyen fellépés is, illetve fel kellene mérni, hogy a tagállamok hatóságai mennyire alkalmazzák ezt a megközelítést a romák helyzetével kapcsolatban. További kérdés. Amikor azt vizsgálták, hogy a gyerekek miért nem járnak iskolába, vizsgálták-e a nyelvtudást, illetve hogy az iskolába járásnak akadálya-e adott esetben a nyelvtudás hiánya. Ehhez kötődő kérdés, szintén nagyon érdekes lenne megismerni az arra vonatkozó adatokat, hogy a romák mennyire migrálnak az Európai Unión belül, vagyis hányan élnek közülük más tagállamban, mint a származási országuk. Köszönöm. Bronx úr, tessék. Köszönöm szépen. A romák időnként divatba jönnek, máskor kimennek a divatból itt a parlamentben. Most egy ideje már nem hallottam róluk. Dokumentumokban, előadásokban, úgy beszélnek a romákról, hogy sok rosszat tettek ellenük, diszkriminálták őket, stb. jogsérelem érte őket, illetve, hogy mennyit adtak nekik, ugye kaptak pénzt az Európai Uniótól. Csak arról nem beszél senki, hogy ők mit tesznek, meg hogy magukért tesznek-e bármit. Én ismerek olyan embereket, kettőt is, akik nagyon sokat tettek magukért. Ez azt mutatja, hogy a romák magukért is tehetnek. De nagyon gyakran a romák olyan dolgokat csinálnak, amelyek messze nem pozitívak. Például leánykereskedelem, amiről itt évek óta hallunk Az Európol nagyon óvatosan fogalmaz, eh, az emberkereskedők között megkérdeztük, hogy eh, van-e olyan népcsoport, amely felülreprezentált. Az Európol egyértelműen azt válaszolta, hogy igen, eh, a, a roma férfiak kereskednek roma nőkkel, roma lányokkal. Hogyha kételkednek, akkor nézzék meg Strasbourgtól keletre a roma táborokat, és látható, hogy az út mentén inkább lányok, mint nők bizony prostitúciót végeznek, és a hatóságok Strasbourgban semmit nem tesznek azt is hallottuk, hogy inkább úgy élnek, mint a harmadik világban, sem mint Európában. Tehát valószínűleg ez ahhoz kötődik, hogy a harmadik világból érkeztek. Hogyha ilyen emberekkel van dolgunk, akkor meg kell le őket változtatni, vagy inkább Európát kell megváltoztatni. Köszönöm, Verzsiet asszony! Hát én nem csak ilyen felületesen ismerem a romákat, és nem csak két romát ismerek, és tudom, hogy nem a harmadik világból érkeztek. Ezzel együtt szeretnék gratulálni az összes előadónak, illetve gratulálni az elvégzett munka színvonalához. Első ízben került sor nagyléptékű felmérésre az Európában élő romák helyzetével kapcsolatban elég különböző országokról van szó, a helyzetük különbözik, és kiváló dolog, hogy ez megtörténhetett. Ebben a szakbizottságban mi jól ismerjük ezt a jelenséget, azt is mondhatnám, hogy a legszörnyűbb félelmeink igazolódtak be ezzel a felméréssel. Ez a felmérés rendkívül fontos, hasznos eszköz lesz, amikor a nemzeti stratégiák megvalósíthatóságával foglalkozunk. Én a Franciaország példáját mondom, mert azt ismerem leginkább. Franciaország bemutatta a nemzeti stratégiáját, ez tényleg mindent alulmúl. Mindent alulmúl. Annyira, annyira illuzórikus dokumentum. Franciaországban megkülönböztetik az utazókat a romáktól, az utazók franciának számítanak, a romák azok pedig az új tagállamokból érkezett bevándorlók. Érdekelne, hogy a Franciaországban elvégzett felmérés milyen eredményeket hozott, ugye, akiket mi romának hívunk Franciaországban, még drámaibb helyzetben vannak, mint az utazó emberek. Szeretném, hogyha felvállalnánk azt a kérdést, hogy hogyan is fogunk együtt dolgozni a jövőben, hogy ezek a politikák meg is valósuljanak, ne csak a szavak szintjén maradjanak, hanem konkrétumok formájában megvalósuljanak. Még egy utolsó dolog, abban, ami elhangzott, különösen meglepett engem, és szeretnék róla többet tudni, hogy milyen különbségeket találtak önök. Tehát a különbségek nem az új tagállamok és az úgynevezett régi tagállamok között vannak, illetve nem EU-s országok és nem EU-s országok között vannak a különbségek. Érdemes lenne ezzel még többet foglalkozni. Hedge hát, asszony, tessék, kérem röviden. Köszönöm szépen. Néhány szót szólnék. Igen, a romákat veszik elő mindig, amikor emberkereskedelemről van szó. Azt mondják a romák, a felelősek, igen, de hát ők az áldozatok is. Hogyha ez igaz, akkor szükség van arra, hogy a romákról beszéljünk. Ö, de ugyanolyan értékesek, mint a többi csoport. Nagyon fontos, hogy a romákat bevonjuk a romákról szóló vitába is, mert gyakran erről megfeledkeznek, és saját országom, a Svédországban is ezt tapasztalom. Tehát ne feledkezzünk meg arról, hogy a romákat be kell vonni a vitáinkba a roma stratégiáról. Köszönöm. Több kérdést is feltettek, hadd javasoljam, hogy mindazok az intézmények, amelyek itt képviselve vannak a vitában, de különösen a UNDP, a Világbank és az alapjogi ügynökség. Ugye ők vállalkoztak arra, hogy írásbeli választ adnak a feltett kérdésekre, mert sajnos nincs több időnk erre a vitára, hiszen a következő napirendi pontra kell sürgősen rátérnünk ahhoz, hogy 12-kor tényleg szavazhassunk a terveknek megfelelően. Löbájl asszony, az igazságügyi főigazgató asszony is itt van, és meg kell kezdenünk az együttes vitát az adatvédelmi ügyről, de hadd mondjam el, hogy biztos, hogy lesz még alkalmunk ezt a témát alaposabban körüljárni az Európai Bizottság kommunikációja alapján az Európai Uniós Róma keresztratégiával kapcsolatban 2020-ig. Lesz egy ilyen vita a következő Libe szakbizottsági ülésen, úgyhogy lesz még alkalom arra, hogy megbeszéljük ezt a kényes kérdést. A 11 tagállamban elvégezték a felmérést a romák, a roma emberek életkörülményeiről. Erről hallhattunk ma ismertetőt, és most pedig térjünk át akkor a következő napi rendi pontra. Ez egy együttes vita az adatvédelmi ügyekről a személyes adatok feldolgozásáról van szó 11-es pontnál illetve a 12-es pontnál. Jan Albrecht az előadó, a 12-es pont pedig a polgárok védelme, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a hatóságok által, amikor bűncselekmény esetén eljárás folyik ellenük. Dimitrios Drucász az előadó, tehát együttes vitát fogunk az elkövetkező 32 percben tartani, ennél többet nem tudunk szerni rá. Kérem, röviden szóljanak, röviden tegyenek észrevételeket. És a bizottság javaslata alapján a az adatvédelemről februárban, ugye egy Libe delegáció járt az Egyesült Államokban márciusban, illetve két nappal ezelőtt egy műhely megbeszélést tartottunk az adatvédelmi rendeletről, és eljött az idő, hogy egy együttes vitát tartsunk Albrecht úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm a lehetőséget arra, hogy egy újabb alapos vitát tartsunk erről a csomagról. Több javaslatról is szó van itt, ahogy ön is említette. Január végén nyújtotta be ezeket a bizottság. Most már néhány hónapja dolgozunk az anyagon, nagyon keményen dolgozunk az előadóval, az árnyék előadókkal a javaslatokon, különösképpen ami az alaprendeletet, az általános adatvédelmi rendeletet illeti. És egyébként nem csak az árnyék adók vesznek részt ebben a munkában természetesen. A különböző szakbizottságok fogalmazóival is tartjuk a kapcsolatot. Kelly úr például itt van körünkben, és ő nagyon jó példa egy olyan kollégára, aki szoros együttműködésben van velünk, és azt hiszem, hogy jól haladunk. Rengeteg szakmai ülést tartottunk a bizottsággal is, és ezeket folytatjuk, megvizsgáljuk az alapelveket, az egyéni jogokat már végignéztük, de technikai szinten, szakmai szinten már a munkát elvégeztük. Most ott tartunk, hogy eljutottunk a kérdés lényegéhez, tehát az adatvédelmi struktúra hozzájutottunk, hogyan kívánjuk ezt az Európai Unión belül megoldani. Mindenféle kereteket e, hozunk létre, illetve hát ezekre e, támaszkodik egyelőre az adatvédelem, ugye a 95-ös irányelv adja ezeket a kereteket, és már e, az ebben az irányelven már lefektetett alapelvekre támaszkodunk továbbra is, csak magasabb sztenderdeket, magasabb szintű sztenderdeket kívánunk megteremteni a személyes adatok védelmére vonatkozóan, illetve a jogok védelmére. Arról is gondoskodni szeretnénk, hogy megfelelő legyen az adatmozgás az Európai Unión belül. Nagyon sok kérdést vetődött fel, amelyeket az előadókkal, árnyékeleadókkal megvitatunk. Igen, sokan úgy érzik, hogy konkrét szabályokra van szükség ahhoz, hogy a helyzetet megoldjuk, tehát hogy ne irányelv legyen, hanem rendelet legyen, amely közvetlen alkalmazandó minden érintett személy esetében. Tehát közigazgatások, vállalatok, magánszemélyek esetében közvetlenül alkalmazandó legyen, de akkor egy ilyen rendeletben mindent nagyon világosan és pontosan meg kell fogalmazni. Több javaslat is született, amelyeket elemzünk. Remélhetőleg a nyári szünetig sikerül ezeket áttanulmányozni, és akkor szeptemberben tovább tudjuk folytatni a munkát a még függőben maradt kérdésekben. Lehet, hogy egy újabb, széles körű eszmecserét kell tartani majd itt a szakbizottságban is, hogy a függőben lévő kérdéseket megvizsgáljuk, amennyiben lesznek ilyenek a felek között de egyébként, hogyha olyan produktívan dolgozunk, mint ez idáig tettük, akkor meg lesz annak a lehetősége, hogy mondjuk az év végére általánosságban mondom, az Európai Parlamenten belül a szakbizottságok, különösképpen az ITRE, de a Foglalkoztatási Bizottság is külön említendő, a Gazdasági Bizottság is és mások, tehát hogy a bizottságok valami fajta világos irányt meg tudnak határozni. Ahogy mondtam, nagyon sok ülést tartottunk, tehát igen sűrű volt a programunk az előadókkal. Éppen tegnap tartottunk egy nagyon alapos workshopot, a, amit a LIBE szakbizottság szervezett. 300 résztvevője volt ennek, Úgyhogy azért tényleg elmondhatjuk, hogy nagyon nagy a külső érdeklődés. És a munkacsoportunknak gyakorlatilag a plenáris ülésének is nevezhetnénket. Ezt rengetegen eljöttek a civil társadalomból, a gazdasági szférából, tehát mindenki, akit érint ez a téma, és akinek érdeke, hogy megoldásra jussunk. Azt hiszem, nagyon sikeres volt ez az esemény tehát, és mondom még egyszer, hogy rengeteg véleményt kaptunk itt is, ezeket majd elemezzük, és Timothy az utcásszal együtt én is azt mondom, hogy valóban el kell kezdenünk a csomagot egészként, tehát egységként kezelni, és megnézni a rendeletet, illetve azokat az irányelveket, amelyek már léteznek. Még erre nem volt időnk, hogy ezt a megközelítést alkalmazzuk, de én nagyon örülnék annak, hogyha tényleg visszatérhetnénk akkor erre, tehát hogy csomagként kezeljük ezt az egészet, és megbeszéljük, hogy akkor ehhez mi lesz a megközelítésünk. Az előadó és az árnyék előadók is azt hiszem egyetértenek ebben, e, tehát hogy kezeljük ezt egy csomagként, és ezt mindenképpen a jelenlegi ciklusban le kell zárni. Az általános adatvédelmi rendeletnek sok olyan eleme is van egyébként, ami erre mutat, hogy nagyon jó lenne ebben a ciklusban ezt lezárni. Vannak azonban vitatott pontok, vitatott elemek, és remélem, hogy ha részletesebb vitát tudunk folytatni a tanácsal, akkor ezek is napirendre kerülhetnek. Jövőre fogunk a tanácsal tárgyalni, de remélem, hogy eh, minél hamarabb lehet ezt tisztázni. Zruca szórát hallgassuk most meg, mondja az elnök úr, aki a második jelentésért felelős. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon-nagyon rövid lehetek, mert tényleg, ahogy kollégám is elmondta, csomagként kívánjuk kezelni ezt az egészet. Ez egyébként igaz az irányelvre is. Hát mondjam el, hogy azért csalódottak is voltunk, amikor Láttuk ezt a döntést, hogy külön vegyük a bűnüldözési részt, mert így különböző szintű lesz a védelem a két jogszabályban, de hát mindegy, attól még csomag marad ez az egész, de mindent, még egyszer mondom, hogy mindent szeretnénk egységesen, egy csomagként kezelni. Megpróbáltuk Jánnal elérni, hogy a rendeletről, illetve az irányelvről folytatott eszmecseréket is úgy tartsuk, hogy együtt. A bizottsággal el fogjuk kezdeni ugye az irányelvről folytatott eszmecserét, aztán eh, a tanácssal is, lesznek még más ülések, találkozók, tudósokkal, nemzeti hatóságokkal, civil szervezetekkel, és így tovább, és az árnyékelőadók is le fognak ülni, és eh, tárgyalnak egymással, tehát valahogy majd koordináljuk mindig a fejleményeket a az eredményeket. Most ami magát az irányelvet illeti, hát hadd mondjam el, hogy miben reménykedünk. Reméljük, hogy ennek a végrehajtása megerősíti majd az adatvédelmet az igazságügyi együttműködés terén, illetve a rendőri együttműködés terén büntetőügyekben. Azért reméljük ezt, mert a belső adatfeldolgozás is most már a hatály alá fog tartozni, és ezáltal javul a jogbiztonság. Tehát az illetékes hatóságok számára az bűncselekményekben folytatott büntető jogi együttműködés terén javul a jogbiztonság. Nagyon röviden hadd szóljak az irányelv tartalmáról. Nem bocsátkozom részletekbe, csak azt mondom, hogy az irányelv meghatározza a személyes adatok feldolgozásának szabályait, amennyiben bűncselekmények megelőzéséről, nyomozásáról, felderítéséről vagy büntetőeljárás végrehajtásáról van szó, és büntetőjogi szankciókat is meghatároz. Két fő célja van az irányelvnek. Egyrészt az alapjogokat és szabadságjogokat védje, és itt nagyon fontos a személyes adatok védelme, de ugyanakkor garantáljuk a közbiztonság magas szintjét és biztosítsuk azt is, hogy az illetékes hatóságok között az adatcsere megvalósulhat az Európai Unión belül. Még két dolgot hadd emeljek ki, azért mert ezek számomra a legfontosabbak. Az egyik téma azokat a rendelkezéseket illeti, amelyek arra vonatkoznak, hogy nemzetközi szervezetnek vagy harmadik országnak átadhatóak az adatok, itt ugye nagyon figyelni kell, tehát itt különleges figyelmet kell erre fordítani, az adatok átadása, itt nagyon fontos, és külön oda kell figyelni a nemzeti hatóságok szerepére, hatásköreire, feladataira ne legyenek túlságosan korlátozottak, tehát ne kössük meg az ő kezüket túlzottan, a megfelelő finanszírozásra is gondoskodni kell emellett. Szeretném kiemelni, hogy a fő célunk, az alapelv az mindig a magas szintű, jó minőségű jogszabály alkotása, amely kiállja az időpróbáját ez egy olyan fontos aspektus, amit mindig észben kell tartanunk a technológia fejlődése rendkívül gyors, tehát tényleg olyan jogszabály kell, ami kiállja az idő próbáját, ha végül megszületik ez a csomag. És persze az is nagyon fontos, hogy teljes körű védelmet biztosítsunk, tehát hogy az alapjogokat védjük, állampolgáraink alapjogait garantáljuk ezt egyébként a múltban is már többször elmondtam, de tényleg az a meggyőződésem, hogy az Európai Unióban nagyon magas szintűek ezek a, az adatvédelmi normák, standardek, és ezt mindenképpen fel kell tartani, különösképpen a mostani időkben. Legyünk őszinték magunkkal, és ismerjük be, hogy az Európai Unió bizony vesztett a súlyából, és nagyon sok más területen már nem tud akkora befolyást gyakorolni a nemzetközi szintéren. Azt is szeretném elmondani, hogy személyes véleményem szerint a bizottság javaslatai nagyon jó kiinduló alapot jelentenek a munkához, és ezért szeretnék még egyszer gratulálni a bizottsági kollégáknak ehhez a munkához. Egy valamit szeretnék felvetni. Szerintem nem engedhetjük meg, hogy ezeket a rendelkezéseket felhígítsák a tárgyalások során, a tagállamokkal folytatott tárgyalások során. Tehát erre nagyon figyeljünk oda, ne engedjük felhígulni ezeket a rendelkezéseket. Kíváncsian örömmel várom a munkát, a további munkát az árnyék előadókkal, minden kollégával, további intézményekkel, civil társadalommal, nemzeti parlamentekkel, és természetesen az ágazat képviselőivel azért, hogy jó minőségű jogszabályt tudjunk megalkotni a végén. Köszönöm szépen mind a két előadónak, Ábrecht úrnak és Ducesz úrnak, most pedig következik az eszmecsere. Először az árnyék előadóknak szeretném megadni a szót, utána pedig a bizottság és a tanács véleményét, megjegyzéseit hallgatjuk meg. És nagyon-nagyon röviden majd visszaadom a szót az előadóknak, hogy lezárják az eszmecserét. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy 12 órakor szavaznunk kell. Álvaro úr kezd. Danke, Herr Vorsitzender, auch danke an die beiden Berichterstatter für den guten Bericht. Ich glaube, was man... Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Gyakran megfeledkezünk arról a körülményről, hogy a bizottság eh, gót eh, gyakran eh, bírálat illeti a jogszabályalkotási munkájával kapcsolatosan. De azért legyünk őszinték magunkkal. Annyira nem könnyű munka mindenki igényeinek megfelelni egy ilyen csomag esetében, úgyhogy először is a bizottságnak köszönetet kell mondanunk azért az intenzív munkáért, amelyet elvégeztek ezzel a csomaggal kapcsolatban. Meglehetősen brilliánsak lépés volt ez a jelentős változás az adatvédelemmel kapcsolatosan. nem csak Európában, hanem a virág egészében az európai fogyasztóknak az adatait dolgozzák föl végső soron, úgyhogy ebből a nézőpontból közelíti meg a szöveg a témát. Ebbe az irányba már sokszor említettük, hogy el kellene vinni az ügyet. Voltak más javaslatok is, a Privacy by Default és a Privacy by Design alapelvek, ami a by design alapelvet illeti, ez a standard a tenderekben, a nyilvános tenderekben ezt kell alkalmazni, hogyha az állami intézményekre ez a kötelező norma, akkor valószínűleg a jövőben ez lesz az a modell, amelyet mindenkinek követnie kell. Aztán van valami, amit talán negatív a filmben látok, a 2.0 kibocsátási hatás, hogy ez valóban hozzáadott érték-e, ez nagy kérdés. Fel kell tennünk magunknak ezt a kérdést. Vagyis, hogy legyen -e egy egyetemes jog erre nézve, vagy sem. A bizottság úgy érvel, hogy sok területen a kis- és középvállalkozások esetében nagyon lényeges az adminisztráció csökkentése, bürokrácia csökkentése. Ezt próbáljuk megtenni. Ez, ehhez kapcsolódik az adatvédelmi felügyelet szerepe, lehet, hogy ez most nem költséges lépés, de nagyon lényeges, hogy amikor feldolgozzák az adatokat, akkor biztosítani lehessen, hogy az új aspektusoknak egy részét legalább lefedjük. És nem csak arról legyen szó, hogy az egyik zsebünkből a másikat, másikba tesszük a pénzt. Az egyablakos megoldás a következetesség, az erre vonatkozó mechanizmus, az is nagyon jó megközelítés. Vagyis, hogy ne lehessen kihasználni az Európai Unión belül az adatvédelmi szabályok különbözőségére, alakvédelmi szabályok különbözőségét. De az is kérdés, hogy a nemzeti felügyeleti szervek megküzdhetnek-e ezzel a feladattal. Egyébként is szűkös a költségvetésük, és idő szempontjából is nyomás alatt vannak. Az árnyék és az előadóknak egyeztetniük kell erről, hogy a kivételek, amelyeket az irányelv tartalmaz, az ügyészségek tekintetében, ezeket nem kellene szigorítani, Látom, hogy szaladok ki az időből, de utolsó megállapításom a következő volna. Nagyon hasznos volna egy kontextus referenciát éleszteni az irányelvbe. A felhasznált adatokat milyen módon kezelik, milyennek a kontextusa, ez nagyon hasznos volna ez a hivatkozás. Végül pedig hogyan érinti -e ez az EU intézményeket? Van erre vonatkozólag egy rendelet, de nyilván itt is összhangot kellene biztosítani. Drei Minuten, drei Minuten bitte. Három percben legyen szíves. Köszönöm szépen. Nem akarom elismételni azt, ami már elhangzott, de azt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy jó látni, hogy jó a kapcsolat az előadók, Tucász Szaszony és Albrecht úr között. Ez jó munkaalap. Da mal Gedanken drüber macht, das halte ich auch. Ami pedig az adatvédelmi csomagot illeti, nagyon fontos, hogy ennek az általános struktúrája ennek a jogszabálynak is terítékre kerüljön. Különösen a nyilvános szféra bevonására gondolok, a különböző kivételekre vagy mentességekre bizonyos földrajzi megnevezések esetében. Biztosítani kell, hogy ez a rendelet eléri a célját. És különböző határidőknek is meg kell felelni, de úgy tűnik, hogy ebben a párbeszédben nagyon sok a félreértés a tekintetben, hogy mit kíván elérni a bizottság, és a gyakorlatban mi valósul meg, és ezeket a félreértéseket a lehetőség szerint csökkenteni kellene. Bizonyos aspektusokat akár jogi szempontból is világosabban meg kell fogalmazni. Úgy tűnik, hogy nincsen meg az a egyértelműség, amire szükség van, akár az online vagy az offline választások szempontjából, politikai szempontból is ez logikus lenne, hogy az online megoldást válasszuk, hiszen akkor könnyű az adatátvitel. A jelenlegi változatban, amikor biztosításról van szó, vagy kórházi helyzetekről, vagy egészségügyi kezelésről, akkor meg kell néznünk, hogy a valóságban tulajdonképpen mi történik. Ennyit szerettem volna egyelőre elmondani. Álvaro úr és a két előadó már említette a többi területet, amelyeket talán érdemes megvizsgálni. Minden esetre úgy gondolom, hogy tisztában kell látnunk bizonyos területeken a jövőben, volt már korábban egy libe szeminárium, ami ezzel foglalkoztunk. Remélem, hogy tudjuk tartani az ütemtervet, hiszen ez egy nagyon összetett struktúra, és persze időre is van szükség, hogy az egyes problémákat leküzdjük. Az ITRE bizottság előadójaként Kelly úr. Igen, köszönöm szépen. Én nem vagyok a szakbizottság tagja, úgyhogy nagyon röviden fogok beszélni. Köszönöm a lehetőséget. Nyilván ez olyasmi, ami nagyon lényeges az Európai Parlament számára, és általában az állampolgárok élete szempontjából, hiszen az is elhangzott, hogy forradalmi vár, változásokat kell várnunk a technológia adatvédelem területén, és ezért rendeletre van szükség. Hangsúlyozom, hogy ez rendelet egy irányelv nem elégséges, egy jó rendeletre van szükség. Végső soron vitára van szükség a 15-ös és a 49-es szabályok összefüggésében, és nagyon örülök, hogy az előadóval, Albrecht úrral együtt tudtunk működni, már eddig is sok megbeszélést tartottunk, és a saját nyelvemen szeretnék egy közmondást említeni. Ez azt fejezi ki, hogy nincsen erő együttműködés nélkül, tehát nincsen előrelépés együttműködés nélkül, eltökéltek vagyunk az együttműködés mellett, hogy minél jobb legyen ez a rendelet, figyelembe véve az egyéni érdékeket, illetve azt is, hogy a vállalkozásoknak lehetővé tegyük az online terjeszkedést, ez is nagyon fontos cél, az egyablakos rendszerről is volt szó, és van egy utolsó gondolat, amit el szeretnék mondani. A bizottság egy hatástanulmányt is készített, egy igen átfogó tanulmány ez, és véleményem szerint nem elégséges mégsem. Ezért a parlamenti hatástanulmányjal foglalkozó egységet is fel kellene kérni, hogy készítsenek egy hatástanulmányt, és szerintem ebből az alapból kiindulva nagyon hasznosan tovább lehetne lépni. Köszönöm szépen a tömörséget, Heinz úr három percben, illetve Heinz asszony. Äh, äh, Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, vagy legalábbis megpróbálom. Az előadók bizonyára nagyon sokat gondolkodtak arról, hogy a csomag milyen hatással lesz a jövőben az életünkre. Nagyon lényeges, hogy továbbra is az eszmecsere folytatódjon, és minél részletesebben megvizsgáljuk a bizottság javaslatait. Ezen a ponton szeretnék közönetet mondani a bizottságnak. Megpróbálunk kialakítani egy átfogó koncepciót. Egy olyan koncepciót, amely kötelező érvényű lenne lehetőség szerint, és átláthatóságot biztosít az állampolgárok számára, továbbá technológia semleges. És nem szabad összemosni a különböző tagállamok eredményeit. Nagyon sok pozitív szempont elhangzott az adatvédelmi felügyelet szempontjából, illetve ennek a vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, illetve különös hangsúlyal kell figyelembe venni a gyerekek érdekeinek védelmét. Vannak aztán más szempontok, amelyek szintén vitára érdemesek, például a hatály, erről már volt szó. Egy kicsit szerencsétlen körülmény, hogy bizonyos területeket kizártak a hatályból, a, magát az EU-t is. és nagyon körültekintően és pontosan kell használni a fogalmakat. Ez nyilvánvalónak tűnik első pillanatra, de a részletesebb vizsgálódás kétségeket vet fel a terminológia használata kapcsolatban. Például olyan szavak szerepelnek, mint a profilalkotás. Nekem minden esetre kétségeim vannak a fogalom használattal kapcsolatban. Aztán a delegált aktusokkal kapcsolatosan is kérdések merülnek fel, hogy ezek a felhatalmazások mikor születhetnek meg, milyen fokozatos folyamat keretében. Az adatvédelmi irányelv, illetve a rendőrség szerepe ebben talán nem kap elégséges hangsúlyt. Vannak erre vonatkozó irányelvek, de ha van ilyen irányelv, egy olyan, amelyre szükségünk van, akkor nagyon körültekintően kell használni a fogalmakat. a 14., 10., 11. cikk nem elég pontosan megfogalmazottak, Úgyhogy azért kérdéseket vet fel ez a szöveg, és gondolom, hogy az előadóval való egyeztetésekben erre majd sort is lehet keríteni, hogy ezeket az ügyeket megbeszéljük a rendelet összefüggésében is. Hedasszony, kérem, hogy három percen belül. Köszönöm szépen, én is néhány szóban az Albrecht jelentésről szólnék. Átfogó szabályozásról van szó, ami nagyon különböző területekre terjed ki. Fontos, hogy időszakítsunk arra, hogy jól végezzük el ezt a munkát az adatvédelmi téren azt látjuk, hogy nagyon jelentős előrelépés történt, de 95 óta nem sikerült a szabályozást módosítani. az egész Európai Unióban egy vágányra állnak az elképzelések, az erőfeszítések, az adatfeldolgozásban magasabb szintű adatvédelem valósul meg, de ezt ugye nem csak rendelettel lehet egyébként elérni. Nagyon fontos, hogy az alapjogi implikációkra is odafigyeljünk, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága ne sérüljön, illetve a meglévő adatfeldolgozási szabályok például az újságírók esetében ne sérüljenek az adatvédelem és az átláthatóság között is van egy potenciális konfliktus. Például az, hogy az Európai Bizottság nem ad ki adatokat mezőgazdasági támogatási témában, egy riasztó példája ennek. A fogyasztók időnként elveszítik ezt a küzdelmet, nem jutnak hozzá az információhoz adatvédelmi ürügyek miatt. Az én országomban az átláthatóság az igazán fontos. Ez kell, hogy az adatvédelem mögött álljon mindig. Köszönöm. Köszönöm. Intfeld asszony következik. Nincs itt. Sajnálom, mert kérte a szót, de nincs a teremben. Minden esetre akkor most hallgassuk meg a bizottság és a tanács álláspontját, és aztán visszatérünk az előadókhoz. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy nagyon biztató mindaz, amit ma hallottam. Olyan javaslat csomagról van szó, amivel kapcsolatban a bizottság és a parlament ugyanolyan célokat követ, magas szintű adatvédelmet kíván megvalósítani Európában. Az általunk tett javaslatok bevallottan ambiciózusak, és nagyon számítunk az Európai Parlament támogatására abban, hogy tényleg teljesüljön az ambíció a tanácsban mi is beleütköztünk számtalan szakmai, technikai problémába, de ne feledkezzünk meg róla, hogy mit akarunk végeredményben elérni. Elsődlegesen magas szintű védelmet az állampolgárok érdekében. Nagyon fontos területek ezek, láthattuk, hogy a javaslatok nagy része ebben az irányban hat. Nem szabad megfeledkezni e fő célról. A második része a javaslatoknak az egyszerűsítés célját követi. A cégek, a vállalkozások környezetének egyszerűsítését, mert mi tényleg hiszünk benne, hogy az adatvédelem nem akadályozza meg a növekedést, a kettő egyszerre megvalósítható. Nem szabad, hogy a vállalkozások életét megnehezítsük. Nagyon sok javaslat született, amit nem lehet végül elfogadni. KKV-k például nem tudnák alkalmazni őket de továbbra is megvizsgáljuk az olyan javaslatokat, amelyek az administratív terhek további csökkentését szolgálják. A harmadik dolog, amiről ne feledkezzünk meg, az erőteljes végrehajtás, alkalmazás, kikényszerítés, az adatvédelmi hivatalokkal szorosan együttműködünk, és most a nyáron fogjuk tesztelni, hogy igazából mekkora erőforrásokat igényel majd az alkalmazás a részükről. Az adatvédelmi hivatalokban meg kell, hogy legyenek a megfelelő erőforrások emberi és anyagi szempontból egyaránt. A negyedik dologgal kapcsolatban nagyon örültem neki, hogy mind a két előadó megerősítette, hogy az irányelvet és a rendeletet együtt kell tartani. Nagyon fontos elv ez, hiszen két szektorban érvényesül az adatvédelem a rendészeti területen vannak természetes kivételek, ezt figyelembe vettük, de nagyon örültem neki, hogy mindkét jelentéskészítő a csomagot meg akarja tartani. Az utolsó dolog pedig a menetrend, az időzítés, nagyon ambíciózus határidőket tűzött ki a bizottság. Osztjuk az önök véleményét, mi is szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság, illetve a parlament jelenlegi ciklusának vége előtt el tudnánk fogadni a csomagot. Ez fontos a vállalkozások számára, fontos a polgárok számára. A parlament és a tanács között jó az együttműködés, mi mindenben rendelkezésre állunk, és folytatjuk az együttműködést talán még jobb formában is a jövőben. Köszönöm szépen, asszonyom, hogy válaszolt most rögtön a legfontosabb kérdésekre, anélkül, hogy a szakmai részletekbe belementünk volna azt kérem, hogy aki itt van a teremben, ne hangoskodjon. Tudom, hogy a szavazólistákat osztják ki, de kérem, hogy ezt csendben tegyék, mert különben nem fog sikerülni elvégezni a munkánkat. Most pedig hallgassuk meg a tanácsot. A tanács akar-e nyilatkozni? Igen, tessék önni a szó. Igen, köszönöm, elnök úr. A tanács részéről tartottunk már több egyeztetést is a két jogszabályról, különösen a rendeletről, ami az irányelvet illeti munkacsoporti szinten, illetve magas szintű working party szinten is vitatjuk. Élénk vita folyik a tanácsban, sok kérdés vetődött fel, nagyon hasonlóak azokhoz, mint amelyeket ma a parlamenti képviselők vetettek fel, kerülnek terítékre a tanácsban. A tanácsban megállapodás van a tekintetben, hogy a 95-ös irányelvet frissíteni kell, mert a jelenlegi ö, jogszabályi keretek a 21. század kihívásainak nem felelnek meg. Olyan jogszabálycsomagra van szükség, ami kiállja az idő próbáját, és a védelem magas szintjét valósítja meg. Volt vita a határól, van vita az alapelvekről, a gyakorlatról, az administratív teherről, a jogi aktusok struktúrájáról, a magánszektor, a közféra összefüggéseiről nagyon sok témát itt ma is felvetettek a képviselőasszonyok képviselő urak. Ez egy nagyon komoly munkát feltételez majd a tanácsban. Köszönöm. Köszönöm a tanácsnak az észrevételeket, most pedig újra a jelentéskészítőkhöz fordulok, de azok, akik a teremben vannak, kérem, hogy ne folytassanak magánbeszélgetést. Tudom, hogy kiosztották a szavazólistákat, de nagyon kérem önöket, hogy maradjanak csendben a vita végéig. Az előadók zárják le a vitát. Albrecht úr, köszönöm szépen, önök úr, és mindenkinek köszönöm ezt a nagyon érdekes eszmecserét, vitát. A csomaggal kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy egybetartozó csomagról van szó, ezt így kell kezelni. A tanácsot halva én nagyon várom az első informális megbeszélést az árnyékelőadók és az elnökség részvételével, hogy megismerjük, hogy melyek a fő aggályok, hiszen nem szeretnénk, hogyha a trilógus úgy indulna meg, hogy egészen különbözőek az elképzelések azzal kapcsolatban, hogy melyik irányban kellene javítani a javaslaton. S még egy utolsó szó, nagyon örülök az együttműködésnek. Az INTA bizottságtól itt van Kelly úr is, az IMCO szakbizottsággal együtt meg kell találni a megoldást azokra a problémákra, hogy melyik szabály mire vonatkozzon, de biztos vagyok benne, hogy jó együttműködést fogunk tudni folytatni. És legközelebb már lesz elképzelésünk a közös változtatási igényekről, illetve hogy milyen kérdések maradnak nyitva. Albrecht úr, elnézést, mi zajlik itt, mi folyik itt? Az egyik képviselő beszél. Kérem, ne folytassanak magánbeszélgetést. Rendben? Köszönöm. Albrecht úr, köszönöm. Csak annyit akartam még mondani, hogy minden árnyék előadó is jó magam is nyitva állunk az egyeztetések előtt, hogyha bármilyen szempontot figyelembe kellene még venni a következő egyeztetéseken. Még többször összeülünk majd. Kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot velünk, hogyha bármilyen mondandójuk van. Köszönöm szépen, Truszasz úr. Utolsó hozzászólás. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, mindenkinek köszönöm a véleményét és az együttműködés szellemét. Tényleg meg vagyok győződve róla, hogy az egész szabályozási csomag nagyon fontos szakpolitikai területet jelent, talán a legfontosabbat a parlamenti ciklus hátralevő részében Úgyhogy mindenkit arra kérek még egyszer, hogy nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot, velünk előadókkal, tehát nem csak az előadók, hanem az egyéni képviselők maguk is nyugodtan fordulhatnak hozzánk, hogy elmondják véleményüket. Még egyszer hangsúlyozom, ez egy nagyon jelentős jogszabálycsomag, az általunk képviselt polgárok jogairól van szó, és ezt nagyon komolyan kell vennünk. Köszönöm. Huszasz úr, akkor ezzel az együttes vitát lezárom az adatvédelmi ügyben, most pedig készüljünk fel a szavazásra. Emlékeztetnék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 Dear colleagues! Kedves kollégák, készen állnak-e? Akkor kezdjük. Megvan mindenkinek a kártyája? Akkor kéne figyeljenek rám. A szavazás előtt Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, foglaljanak helyet! legyenek szívesek, koncentráljanak, mindenki összpontosítson a szavazásra, nem lesz könnyű. Ugyanis vannak bizonyos dolgok, amire oda kell figyelni. Az első, amit el kell mondjak, az az, hogy tegnap a koordinátori ülésen, ugye megtárgyaltuk a koordinátori ülés szokásos témáit, viszont az időbeosztásunkról is beszéltünk, tehát hogy milyen libe szakbizottsági delegációk mennek külföldre, és itt beszéltünk a budapesti delegációról, amely majd jelentést készít. Tehát ezt a lehetőséget a plenáris ülés állásfoglalásban, februárban a Libeszak Bizottságnak adta. Tehát, hogy a magyarországi helyzetről jelentést készíthetünk, tehát mi, a miénk volt ez a jelentés, amit el kell készíteni, saját kezdeményezésű jelentésről van szó. De még egyszer mondom, a magyarországi helyzetről, és megszületett az a javaslat, hogy küldjünk egy delegációt, egy küldöttséget Magyarországra, és erről is beszéltünk a koordinátori ülésen az volt a gond, hogy nincs elég hely. A, azért, mert korábbi döntések már megszülettek ugye más küldöttségekről, Görögországba és Ciprusra utaznak még küldöttségek. Tehát erről beszéltünk tegnap, és az a döntés született, hogy szavazzunk. Tehát szavazzunk arról, hogy saját delegációt küldünk Magyarországra, de aztán tájékozottunk, és kiderült, hogy Tavares úr, az előadó, nagyon szívesen megragadja most a szót, és egy picit tájékoztat mindenkit a helyzet állásáról. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is el kell mondjam, hogy a magyarországi küldöttség amelyik ugye az alapjogi jelentés készítése miatt a demokrácia és jogállamiság helyzetét vizsgálja, nem szűnt meg. Hát meghívott minket a magyar miniszterelnök Orbán úr a Strasburgi vitában, tehát azt mondta, hogy utazunk el Magyarországra. Ebben a szakbizottságban az első eszmecserében, mindegy, hogy milyen politikai frakcióból, minden hozzászóló azt mondta, hogy nagyon szívesen elutazik, érdekli ez a téma, és hát tudjuk azt is, hogy szükség van arra, hogy elmenjünk a helyszínre, mert másképp nem tudjuk felmérni a helyzetet. Én egyébként személyesen beszéltem a frakciók vezetőivel, vezetésével a parlamentben, és mondom még egyszer, hogy ezt minden egyes frakció támogatja itt a parlamentben ezt az utat. A másik dolog meg az, hogy az első eszmecserében megígértük azt is, hogy elküldjük ezt a delegációt, és hogy a lehető legnyitottabb és legvegyesebb összetételű delegációt fogjuk küldeni. Hát ezt úgy tudjuk garantálni, hogy egy adhok küldöséget hozunk létre, és hát aztán ugye megszületik a jelentés is, tehát ennek a munkának a keretei között születik a jelentés. Ezt a jelentést egyébként a parlament plenáris ülése kérte. Megállapodtunk már a konkrét időpontokban is. Minden árnyék előadó, az árnyék, elnök úr fölbeszakítja a hozzászólót, és csendet kér a teremben. Tehát minden árnyék előadó, aki, ezt a témá, aki ezért a témáért felelős, elmondta, hogy a szeptemberi eh, időszak, a szeptember utolsó hete lenne a legjobb arra, hogy Budapestre utazzunk már a parlament elnökével, Martin Schulzal, illetve az ő hivatalával felvettem a kapcsolatot tájékoztathatok mindenkit a szakbizottságban arról, hogy nyitottan fogadták ezt a javaslatot, és mielőbb meg fogják tárgyalni ennek az adhok delegációnak a helyzetét, ami Budapestre utazik. Hogyha elég hamar begyújtjuk a döntésünket, akkor lehet, hogy az elnökök értekezlete már a holnapi ciprusi ülésén megtárgyalhatja ezt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezeknek az eseményeknek a fényében nem is tudom, hogy érdemes lenne arról szavazni, hogy most küldjünk-e delegációt Magyarországra, vagy sem. Én azt javasolnám, hogy ugye ezt mindenki támogathatja, Ön elnök úr, mint a Libe szakbizottság elnöke, küldhetne egy sürgős kérdést, kérést az a kértekezletéhez, hogy döntsenek, a budapesti delegáció sorsáról, és akkor utána mi meghozhatnánk a saját döntésünket az alapján, hogy az elnökök értekezete mit tett. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, akkor mi nagyon jól értettük az előadónk összefoglalóját és javaslatát, tehát Tavares úr emlékeztetett arról, hogy ez a magyar jelentés nem lehetőség, választási lehetőség, hanem kötelező, ez egy feladat, ezt mi megkaptuk feladatként a parlament plenáris ülésétől, tehát végig kell menni ezen a folyamaton. Most elkerülhetnénk azt, hogy szavazunk arról, hogy egyáltalán küldjünk-e delegációt Budapestre vagy sem, azzal a feltétellel, hogy én az elnökök értekezletéhez fordulok sürgősen, hogy megbizonyosodjuk, megbizonyosodjunk arról, hogy ők támogatják egy ilyen adhok delegációnak az elutazását Budapestre. Ez azt jelenti tehát, hogy ez ugye egy újabb lehetőség, mi már eldöntöttük, hogy milyen küldöttségeket küldünk külföldre, és akkor ezekhez még hozzácsapnának egy újabbat. Ha mindenki egyetért, és senkinek nincs ellenvetése, nem is látok ilyen ellenvetést, akkor most nem szavazunk tehát arról, hogy menjen a delegáció Magyarországra, hanem várunk, és a többi szavazással fogunk előre haladni, mindenkinek megvan a szavazó listája, kezdjük is gyorsan az első dossziéval, egy véleménytervezetről van szó, ugye a 2013-as költségvetés, a trialógusra vonatkozó mandátum, és Jakolino úr a felelős előadója ennek a témának. Kérek mindenkit, hogy nagyon figyeljen, hogyha odafigyelnek, akkor könnyen végig haladunk rajta. Először is egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes módosító kompatibilis az elsővel. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. A négyes módosító következik mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig ellenőrizzük? Jó, akkor a kettes kompromisszumot ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Nem, még várjunk? Egy néppárti képviselővel több van a kelleténél, kettővel több van. Most jó. Jó, lezárhatjuk a szavazást? Még nem szavaztak, szavazott mindenki, bocsánat, mondja az elnök úr, még nem szavaztak. Most akkor annyian vagyunk, ahányan kell, tehát akkor most szavazzanak, a kettes kompromisszumról legyenek szívesek. Egy szocialista és egy néppárti képviselővel megint több van a kelleténél. Kérem, hogy vegyék ki, még egy szocialistával több van, vegye ki valaki a kártyát. Na, lássuk, hogy ki az, aki pluszban szavaz. Ezt nem lehet látni? kérdezi az elnök. Hát valakinek ki kell húzni a kártyáját, nincs más megoldás, kérem a szocialistákat. Jó. Na, akkor most megvan az eredmény. 27 heten mellette, 30-an ellene és két tartózkodás. Elutasítottuk tehát. A 8-as módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a négyes kompromisszumot. Na, egy néppárti képviselővel több van. Jó, visszavette valaki a kártyát. Akkor lássuk. 29-20 arányban elfogadtuk. 14-es módosító. Mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 14-es módosítót. Én úgy láttam, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Tehát a 14-est megnyitom. Lezárom. 30-29 arányban elfogadtuk. Jól láttam. 10, a 15-ös fogyott, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig a 18-as módosító két részben, három részben. Az első rész mellett ki van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Most jön a, három, a harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a 27-es módosítót, nem láttam elég világosan. Még a frakciók között is különbségek voltak. Megnyitom a 27-est. Lezárom. 30-28 arányban, de elfogadtuk. Most jön a 20, a 30-as mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem ezt elfogadtuk, igen. Ellenőrzést szeretnének a 30-asról? Jó, akkor ellenőrizzük a 30-ast, megnyitom. Lezárom. 30-29 arányban megint elfogadtuk. 31-es mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Az így módosított szövegről szavazunk, végszavazás, az mindig elektronikus, megnyitom a szavazást. Lezárom. 48 5 arányban elfogadtuk, négy tartózkodással. Gratulálunk Jakolina úrnak a munkához, és folytatjuk a szavazást. Now we've got the... Egy véleménytervezettel folytatjuk a szavazást, amely az Európai Unió és a tagállamai, Ausztrália, Kanada, stb. más részes felek között köttetett hamisítás elleni kereskedelmi egyezmény kompatibilitását vizsgálja. További részes felek a mexikói államok, Marokkó, Új-Zéland és Szingapúr, stb. Az előadó Dimitros Trucász. Kérem, hogy pontosítson néhány aspektust, és utána folytathatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kérni, hogy a szavazó listán, amit módosítottak ma délelőtt, azt még egyszer módosítsák a 37-es módosító indítvány összefüggésében. Ezt az LPP e kérte, hogyha a 37-es módosító indítványt elfogadják, akkor a többi része a kompromisszumos módosítónak feleslegessé válik, ez látható a szavazólistán is. Egyetemen kiderült, hogy ma délelőtt, amikor erre kértek, akkor igent mondtam. Nem azért, mert tartalmilag jónak tartom ezt a módosítást, ellenkezőleg. De azért egyeztem bele, mert meggyőződésem a demokratikus eljárásoknak a helyessége, és hogyha kér valamit egy frakció, akkor számomra nagyon lényeges, hogy erre igent mondjak, hogy elfogadjam. Napközben egyeztettem velük, és elmondtam nekik, hogy nagyon élesek voltak a reakciók, megalapozott érvekkel, és éppen ezért még egyszer elmondom, hogy mivel nagyon erős a hitem a demokratikus eljárásokban, és mivel azt látom, hogy a legtöbb politikai frakció nem ért egyet a módosítással, amiben délelőtt megállapodtunk, ez az oka annak, hogy arra kértem az elnököt, hogy fogadja el ezt a módosítást, vagyis, hogy a szavazólistát úgy tekintsük, hogy a délelőtti módosítást ne vegyük figyelembe. Más szóval, hogyha a 37-es módosítót elfogadjuk, akkor ez még nem jelenti azt, hogy a hetes kompromisszum többi része feleslegesé válik, tehát ezekről is szavazni kell. Köszönöm. Köszönöm, Trucász úr. Sietnünk kell, mert csak 12.30-ig vagyunk itt, és szavaznunk kell. Úgyhogy én most azt javaslom, hogy a frakciók most mondják el a véleményüket. Köszönöm, elnök úr, mondja Buszutil úr, nem értek egyet. Van itt két különböző konklúzió, következtetés kétféleképpen gondolkodhat ez a vélemény. Az egyik az akta elutasítása, a másik pedig felhívás a bizottságnak, hogy foglalkozzon azokkal az aggályokkal, amelyeket a vélemény meghatároz. Ez a két következtetés eltérő, és nem egyeztethetők össze egymással definíció szerint. Hogyha a második következtetést fogadjuk ma el, akkor egyértelmű, hogy ezek felül fogják írni az első köz, következtetést, vagyis amely az elutasítást irányozna elő. Tehát én az ellen vagyok, amit elmondott az előadó, és tartsuk meg a szavazólista értelmezését, vagyis, hogyha a 37-es módosítót elfogadjuk, akkor nyilvánvalóan felülírja a második részét a hetedik kompromisszumos módosítónak. Intfeld asszony az árnyék előadónk, úgyhogy én nem is akarok részletekről beszélni. A 37-es módosító val felmerül az a kérdés, hogy egyáltalán elfogadható-e határidő után nyújtották be technikai módosításként, de én úgy gondolom, hogy inkább tartalmi módosítás, ami technikai módosításba burkoltak. Kérdés, hogy nem, túl, nem elfogadhatatlan-e egyáltalán ez a módosító indítvány. Úgy tudom, hogy ezt a módosítót nem a határidő után nyújtották be, a zöldek szóbeli módosítóként terjesztették elő szabályszerűen, úgyhogy Intfeld asszonyt most hallgassuk meg. Az a célom, hogy konszenzust érjünk el Drucász úr javaslatával kapcsolatosan Intfeld asszony. Köszönöm. Először is a szöveget megvizsgálva a 37. módosítónál Buszotil úrral ellentétben én nem gondolom, hogy nem összehangolható, vagy hogy összeegyeztethetetlen, és ha ez így van, akkor az EPP miért nem vetette ezt fel ma délelőtt másodszor? Nem kizárólag technikai adaptációról van szó, és számomra bosszantó, hogy ezt így mutatják be. Több száz e-mailt kapunk, és láttam, kaptunk a a titkárságtól egy technikai módosításról szóló e-mail, de ez nem technikai, hanem a téma lényegét érinti, hogy ha elfogadjuk az EPP javaslatát, ez nem technikai, hanem kifejezetten politikai jellegű, akkor annak ellenére, amit Drucász úr mondott, elnézést, hogy nem tudunk egyetérteni, ez nem demokratikus, mert megtagadjuk ennek a bizottságnak, hogy szavazzon egy sor módosítóról, amelyek lényeges témákat érintenek, Például azt, hogy a hozzájárulás megtagadását javasoljuk el az intának. Tehát mivel ez tartalmi kérdés, ellenzem ezt a megoldást, és arra kérném az LPP-t, e hogy szavazzunk, és fogadják el a demokratikus eredményeket, és ne próbálja kizárni fontos módosítókkal kapcsolatosan a szavazást azzal, hogy ilyen eljárásbeli trükköket alkalmaz. Hallgassuk meg a zöldeket. Köszönöm szépen. Nagyrészt egyetértek az előző felszólalóval, de az is fontos, hogyha a PP-nek az a véleménye, hogy a 37-es nem összeegyeztethető, akkor az egyetlen logikai, logikus következtetés az volna, hogy a hatos kompromisszumról szavazzunk először. Ez az akta elutasításáról szól, hiszen ez a 9-es és a 15-ös bekezdésekhez is kapcsolódik. Erről kellene először szavazni, mivel ennek van a legnagyobb kihatása, és ráadásul a 9 és a 9A bekezdésekre is vonatkozik. Úgyhogy én azt mondom, hogy először a hatos módosítóról, illetve kompromisszumról szavazzunk, és hogyha ezt elfogadjuk, akkor a 37-es okafogyottá válik, és megszűnik a probléma. GUA, nem először az egyszer, és utána a gua következik. Általánosságban, elnök úr, nem gondolom, hogy itt a politikai szempontokat kellene hangsúlyozni. Technikai szempontból valószínűleg az EPP álláspontja mellett volnánk, már ami a módosítót illeti. Úgyhogy nekünk ez az álláspontunk, ennyit tudok elmondani. Nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy ez ugyan technikai megoldásnak tűnik, de valamiféle mögöttes problémát felvet. Ha valaki látta a szavazólistát, azonnal rájöhetett volna, hogy az EPP-nek ez az egyértelmű szándéka vagyis hogy egy úgynevezett technikai módosítóval próbálja a tartalmat megváltoztatni. Ez ellen szavazott egyébként a Júri és az ITRE ma. Szavazás előtt pontosan tudnunk kell, miről szavazunk, és nem szabad olyan vitát folytatnunk egy szavazásról, amiről nem is tudjuk előre, hogy mit fog jelenteni az eredménye. Tehát a szavazólistának egyértelműnek kell lennie, a hatos módosítóról, kompromisszumról kellene először szavaznunk, és ugyanazon a csomagon belül a módosítókról, és szerintem ezt az eljárás továbbra is tartanunk kellene, különben kudarcot vallunk demokratikus kötelezettségeink teljesítésében. Az elhangzott vita alapján úgy látom, hogy a többség amellett van, hogy a jelenlegi szavazólista alapján szavazzunk, Úgyhogy most akkor az EPP-nek lehetőséget adok, hogy a szóbeli módosítójukat mutassák be. Különben elutasítjuk kommentár nélkül. Először a 37-es módosítóról kell szavazni, és majd az összes többi témáról is. Elnök úr, az első kijelentésével egyetértek, hogy tartsuk meg a szavazó listát a jelenlegi formájában. Nem, ez egy utolsó pillanatbeli változtatás. A módosítók benyújtásával kapcsolatosan, és el akarjuk azt kerülni, hogy a 37-es módosító törölje a többi módosítást. Ezt el akarjuk kerülni, az EPP javaslata az, hogy a 37-esről való szavazás után okafogyottá váljon az összes többi módosító. Én ezt nem tudom elfogadni, úgy látom, hogy a Libe Bizottság többsége sem tudja elfogadni, úgyhogy mindegyik módosítóról szavazni fogunk. Én így értelmezem ezt az itt kialakult helyzetet. Yes, Simon. Please, let's not linger too much into it. Yeah, but Mr. Chairman, please allow me. This is a... Elnök úr, ez egy technikai módosítás. Ön is ellenőrzi a szavazólistát, mint minden más frakció, a, gré, a zöldek is ezt csinálják. Vannak ilyen technikai módosítások, senki eddig nem tiltakozott. A mi érvünk nagyon egyszerű, ha két módosítóindítvány indítvány lényegében ugyanarról szól, akkor egyértelmű, hogy nem összeegyeztethetőek. Hogyha az egyiket elfogadják, akkor a másiknak okafogyattá kell válniuk. Na, és kérem elnök úr, hogy ön ezt a technikai kérést, ezt hagyja jóvá. Nem a többsége múlik, hogy alkalmazzuk-e a szabályokat. Ebben a házban mindig is ezt a rendszert alkalmaztuk, amikor egy sor módosító nem összeegyezhető egy másikkal, akkor ezt jelezni szoktuk, hogy ebben az esetben, ha az másikat megszavazzák, akkor ezek kiesnek. Igen, ezt már az elején elmondta, de miután az érveket hallottuk, vagyis ők kétségbe vonják, hogy ez technikai kérdés lenne, ők azt gondolják, gondolják, hogy politikai kérdés és politikai következményei vannak, azt látom, hogy a bizottság többsége szeretne majd a 37-es után ezekről is szavazni, úgyhogy az elhangzott érvek alapján, mivel a többség a részletes szavazás mellett van, és Drucász úr is ezt javasolta, akkor én azt mondom, hogy lépjünk tovább, mert túl sokat időzünk ezekkel az eljárásbeli kérdésekkel. Drucász úr, öné a szót. Úgy gondolom, elnök úr, hogy a szükséges érveket elmondta. Kicsit csalódott vagyok, hogy azt kell látnom, hogy egy bizonyos frakcióbeli kollégák elpróbálnak bújni kvázi eljárásbeli szabályok mögé, hogy elrejtsenek egy nagyon politikai kérdést. Hogyha az aktára igent akarnak mondani, akkor ezt nyíltan tegyék, és ne bújjanak el valamiféle eljárásbeli trükk mögé. That is the issue involved. We should, we should go on with the vote, I guess. Folytassuk a szavazást. Nagyon kérem, hogyha ügyrendi kérdése van, akkor tegye fel, de egyébként folytassuk a szavazást az LPP e koordinátor a zöldekre utat, hogy mi trükköznénk. Én szóbeli módosítót fogok benyújtani. hogyha valaki nem akarja, akkor visszavonják. Tehát kérem, hogy engem ne kavarjanak bele az önök piszkos trükkjeikbe. Jó, hát akkor a többség az amellett van, hogy folytassuk a szavazást Drucas úr javaslatának megfelelően. Kezdjük el, akkor első módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító szóbeli módosítással. Mellette? Igen, elnézést elmondom. Ugye az eljárási szabályok alapján én akkor most ellenvetéssel élek a szóbeli módosítóval szemben. Jó, akkor nincs szóbeli, anélkül hatos módosító. Mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette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 12-es okafogyott, okafogyott, okafogyott. Mellette. 9-es első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 9-es első részét. 9-es első részét, oké? Okay? Megnyitom, most lezárom a szavazást. 23-34 jelenében elutasítva. Hármas kompromisszum. Nem, bocsánat. A másik, második része okafogyottá válik, nem? 19-es módosító jön akkor most the implementation part. It's covered by It's covered by compromise Listen, the second part. A kilences módosítónak a második részére kiterjedt a harmadik kompromisszum, amiről pozitívan szavaztunk. Tehát ez rendben van, ez el van intézve. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 21-est, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyel több néppárti szavaz. Lezárjuk most. 23 igen, 34 nem, elutasítva. A 22-esnél ott két rész van az első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 23-as mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 26, 25-ös mellette,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 ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es két szavazás lesz. Első rész, nem, három rész lesz. Első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös. Nem, bocsánat, 37-es, a híres hírhet 37-es jön most. Szavazzunk róla mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as, bocsánat, 6-os kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és mindjárt előre ugrunk a 47-es módosítóra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig az egész szövegről szavazunk. A módosításokkal végszavazás elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyel többen vannak az LPP-sek e megint, elnézést. Meg tudják oldani? Jó, akkor most lezárom. 36 igen, egy nem. Nincs tartózkodás. Gratulálok! Gratulálunk, ezzel lezárjuk a Köszönjük a türelmüket, lezárjuk az ülést, és három órakor folytatjuk.